Kedves kollég, folytassuk a munkát. Ma délutánra egy nagyon könnyített napi rendünk van, hiszen délelőtt rendkívül jól haladtunk. és dél és kettő óra között pedig folytattuk a koordinátorokkal a vitát a 2012-es költségvetés tervezetről. A többi intézmény, illetve a parlament költségvetéséről is, illetve a nagyon érdekes és nagyon összetett délelőtti eszmecserét is feldolgoztuk, valamint a bizottság költségvetéséről is ejtettünk szót. Azt javaslom, hogy Francesca Bázáninak adom meg a szót, hogy elmondja nekünk azt, hogy milyen konklúziókat von le abból, ami ma délelőtt elhangzott a koordinátorok között, és utána, hogyha más kollégák is kívánnak felszólni, akkor szót kapnak ők is. És hogyha nincs más téma, akkor be is tudjuk fejezni. A költségvetési rendeletről is akartunk beszélni, de a jelentéstevő nincs itt, hogyha megérkezik, persze akkor beszélhetünk majd róla, de ha nem, akkor szavazunk róla, de nem fogunk róla, hétfőn, de ma délután már nem fogunk róla beszélni. Kodmani szúr, nem? Jó. Jó. Francesca. Itt come eh, lei ha introdotto, abbiamo avuto una lunga discussione durante il... Köszönöm szépen. Ahogyan elhangzott, nagyon sok, sokat beszéltünk erről a témáról a koordinátori ülésen. Vannak még nyitott kérdések, három ilyen kérdés van jelenleg. Az első Meg kell nézni az ITRE finanszírozása, illetve a költségvetési eljárás közötti kapcsolatot, ez az egyik kiinduló pont. Véleményem szerint a koordinátori, első koordinátori ülés támogatta véleményemet, és ez pedig az, hogy prioritás számunkra az, hogy a hosszú távú problémákat elkerüljük, amelyek abból adódhatnak, hogy az ITER kényes kérdésével összekeverjük ezt a témát. Ez egy nagyon is politikai jellegű kérdés, és hogyha be akarjuk szuszakolni a költségvetésünkbe az ITER, ITER finanszírozását, akkor a 2020-as stratégia, illetve a kutatási terület célkitűzései elfogadhatatlanok lesznek, elérhetetlenek, mert a számok nem jönnek ki. 750 millió euróról van szó az ITER számára, és egy pár száz ezerről a többi projektről. Az ITER egy nagyon érdekes kutatási projekt, de gyakran a tartalom és a forma nem talál egymásra. Ebben az esetben ez a 2012-es költségvetést így is úgy is érinteni fogja, de nem csak formális kérdésekről van szó, hogyha a két tárgyalási sorozatot mérlegletesszük, akkor fontos az, hogy megbízható költségvetést hozzunk létre, hiszen egy olyan költségvetési sor finanszírozásáról van szó, amely 750 millió euróra rúg, és lehet, hogy ez lesz az egyetlen, ami, ami feltűnő lesz, ami kiugrik majd a 2012-es költségvetésünkből. Tehát ez a nagy kérdés, egy nagyobb politikai erőfeszítést tegyünk annak érdekében, hogy az ITER finanszírozása külön történjen, miután a költségvetést, mint az Európai Unión belül a stabilitás jelét kialakítsuk. Aztán ott van az 1A és 4-es cím, különböző módosító javaslatokat hallottunk a különböző frakcióktól. 350 milliós margó volt az 1A-ban, a 4-es kategóriában pedig 600 millió ra rúgnak a módosító javaslatok, ez azt jelenti, hogy 500 milliós negatív marzsal kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy nagy erőfeszítést kell tennünk a prioritások kiválasztásánál, különösen ebben a két kategóriában. A négyes igen nehéz, hiszen eredetileg 153 millió volt negatív oldalon a költségvetés tervezet. Tehát, hogyha a földközi tengeri országok finanszírozását is ide vesszük, akkor már negatív a kiinduló pont. Bármit, bármivel egészítjük ezt ki, csak súlyosbodik a helyzet természetesen. Tehát a négyes cím sor valóban nagy fejtörést okoz. A trialógus során a földközi-tengeri országok finanszírozását vettük célba, és erre kialakítottuk a költségvetési tervezetet, illetve a palesztin finanszírozása is már elég nagy gondot fog okozni, hogyha nem akarunk negatív oldalra átjutni. Aztán ott vannak a kifizetések, egy stratégiai kérdés, lényeges kérdés. Természetesen nem ez a költségvetés dobogó szíve, hanem a kötelezettségvállások, azonban a kifizetéseket is végre kell hajtani méghozzá időben. A trialógus mandátuma az volt, hogy abszolút minimumra csökkentsük a költségvetés tervezetet, és ezt következetesen meg is akarjuk valósítani. A kifizetési szint egy alapot képez, egy minimális alapot, de vannak más, az 1B, ami, ami eléggé nagy számokat mutat, ami pedig a kifizetéseket illeti, bizony itt nehézkes, kényes tárgyalások előtt állunk, hiszen az, azonban az biztos, hogy a mandátumunk jó kiinduló pontot ad. Különböző forgatókönyveket vázoltam, ezek csak hipotézisek természetesen. A benyújtott módosító javaslatok a frakcióktól, képviselőktől, bizottságoktól érkeztek, és nagyon sok érdekes nyersanyagot biztosítanak ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott anyagot hozzunk létre a különböző címsorokat. Illetve nyitott vagyok, és nagyon remélem, hogy a frakciók, illetve a szakbizottság konstruktívan javaslatokat tesz majd, hiszen nagy a kihívás előttünk, elég szoros margóval dolgozó költségvetést akarunk, ugyanakkor ott van a mandátumunk, amely bizonyos irányt határoz meg számunkra, és ezen kívül a prioritásaink kapcsán egyértelmű jelzést, üzenetet kell adnunk. Ezek nagy prioritások, a 2020-as stratégiai prioritásai, és ezeket mindenképpen finanszíroznunk kell. Giovanni Lavia Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő szavait követve, először is hát követ, meg kell köszönnöm a kemény munkát, amelyet kifejtett, és továbbra is kifejt ebben a témában. Az általam mondottak alapján világossá vált, hogy egyes cím sorokkal külön kell foglalkozni az ITER projekt finanszírozását említette ezek között, és egyetértek azzal is, hogy ezeket nem lehet egy kalap alá venni a költségvetés egyéb részeivel. A javasolt ö, csökkentések összekapcsolódnak az éves számlák lezárásával a, a agrár területen is. Egészében az egész csomag ezzel megváltozhat. Persze be kell látnunk ennek a projektnek a fontosságát, de az is világos, hogy való máshol rejlik a megoldás kulcsa. Az 1A címsorral kapcsolatban azonban még egy téma, amelyet mérlegelnünk kell, olyan prioritás ez, amelyet a parlament komoly harcokat folytatott, nevezetesen fontos ez a, a gazdasági motorinak újraindítása szempontjából, a versenyképesség erősítése szempontjából, különösen a válságot követően. Ezért mondhatom, hogy a hetedik kutatási keretprogramban javasolt ö, csökkentések nem elfogadhatóak. ugyanakkor egyes javaslatok végrehajthatóak, de mindez felveti azt a problémát, amelyre utalta a jelentéstevő is, arra, hogy nagyon kicsi a mars tartalék, mozgástér ebben a költségvetési címsorban. Úgyhogy itt nagyon körültekintő választásokra kényszerülünk, a, meghatároz azokat a prioritásokat, amelyekbe a parlament beruházni kíván, körültekintőek kell, hogy legyünk tehát, de realisták is, megint csak a válság időszakára való tekintettel, azaz szigorúan azon a kereten belül mozogva, amely összevethető az általános pénzügyi keretekkel, mint forrásigény. Itt tehát valószínűleg további eszmecserére, vitára van szükség, hogy mindezt kiérleljük, mert ami a szakbizottságokban kialakult, és amit a, a beterjesztett módosítók tükröznek, jóval túlmegy azon a kiadási plafonon, amelyet erre a címsorra meghatároztunk. És ez ennek fényében, tehát ez nem igen lesz így végrehajtható. A másik téma pedig nyilvánvalóan a négyes címsorhoz kapcsolódó ügy, már korábban is túl szaladtunk a kiadások plafonján ezen a címsoron, és itt rugalmasságot kellett alkalmaznunk. Itt az Európai Bizottság javaslata is már jelentős összegre rúgott, és ha megnézzük alaposabban a négyes címsort, meg a, vonat, meg a szakbizottságok vonatkozó kérelmeit, ez aztán jóval túlmutat a, a, a plafonon. A DEVE és AFET szakbizottságok szakértővel közösen körültekintően újra kell szűrnünk a prioritásokat, követve a költségvetési módosítás, a levél, pontosan a levélben foglaltakat is. A többi prioritás követve, amelyeket az illetékes szakbizottságok kell, hogy meghatározzanak. Tehát mérlegelnünk kell e területen is. A tagállamok és a tanács szempontjából a e kifizetések problematikusak a válság idején, és a, a egyeztetések során, a conciliation során a tanács nagy figyelmek kell lesz ezekre. Azt is látunk ki, hogy a, a futóprogramok lezáráshoz közelednek, és elég nagy kifizetési előrehajzatok kellenek, hogy felnáljanak ahhoz, hogy a programok mozgásban maradjanak, és aztán lezárhatóak legyenek. Így módon az illetékes szabadságok által kért ö, címsorokban ez, ez elkerülhetetlen lesz. Aztán vannak további prioritások, hadd hangsúlyozzam, például a kettes címsor kapcsán, az, hogy nagyon sok, sőt, minden frakció beterjesztett ezzel kapcsolatban módosítót a, a szegények támogatása célzó alapról van szó. Tudjuk mindannyian, hogy a jog, jogi alap problematikus ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy a, az egyeztetés során követeljük azt, hogy Európa pozitív jelzéseket küldjön az európai állampolgárok irányába a válság idején, amikor egyre többen szorulnak segítségre Európában, nem engedhetjük meg azt, hogy az európai intézmények azt mondják, hogy ezt az alapot csökkenteni kell, itt, itt vágnunk kell. Godmanis képviselő a szó. It is microphone, yeah. Mm -hmm. Eh, mely, mely, a... Engedjék meg, hogy három ügyben kifejtsem véleményem. Kettőben rövid lesz, a harmadikban talán hosszabb. Az első a tanács javaslata a hetes kutatási keretprogrammal kapcsolatban a bizottság 13%-os kifizetési növekményt célzott, és 17% a kötelezettségvállalások területén, ez jelentős növekmény. A tanács pedig 7,5%-ra, illetve 6,5%-ra csökkentette tételeket. Tehát felére, a növekmény felére ö, csökkentett a tanács. A, a kutatási főigazgatóságnál dolgozó kollégák ö, véleménye szerint Lewandowski biztos úr azt mondta, hogy, hogy nem teljesít a program, és nem képes felszívni ilyen mértékű növekményt. Ám világos választ kérünk, hogy ez igaz-e vagy sem, mert a DG Resources azt mondja, hogy nem volt gond a, a források felszívása, tehát nincs abszorpciós kapacitásbeli probléma. Itt ellenmondás van a két nézet között. Kettes téma, nem világos a az, hogy a növekményt felére ö, csökkentenék a növekményt. Elég kicsi a növekmény, 3%-os volt a közvetlen kifizetésekben előrehányzott növekmény. A, a phasing in idején, amikor az új tagállamoknak többet kell fizetni, ekkor a tanács felére csökkenti a növekményt, azaz alig több mint 500 millióra? Vajon miért? És hol a tartalék? Ugye általában az utolsó pillanatban korrigálnak. Lehet, hogy vannak valahol tartalékok, de kérdés, hogy hova tervezik ezeket a pénzeket. A harmadik kérdés viszont sokkal terjedelmesebb, de azért igyekszem rövidre fogni. A szeptember 13. legfrissebb adatok szerint a kohéziós alapok a 27 tagállamban való felhasználásáról, abszorpciójáról, ezek tehát mindössze egy hetes friss adatok. Ha megnézzük a javaslatot a kohéziós alapok forrásaira, akkor azt látjuk, két dolgot látunk. Először is. Még a bíroz, az Európai Bizottság is, tehát nem csak a tanács, a bizottság is azt tervezi, hogy csökkenti a kifizetéseket jelentős módon, ez évben is, a múlt évhez képest. Egy vetülete fontos ennek, mínusz 3 százalék a tavalyi évhez képest idén az ERFA vetületében, tehát regionális fejlesztés tekintetében a kohéziós alapok körében. Ez azt jelenti, hogy azok a tagállamok, amelyek jogosultak, ezek jó részt régi tagállamok, mert az új tagállamok a konvergencia alapján működnek jó részt, tehát az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ezek az államok ezében nem képesek lehívni a szükséges forrásokat. Ezen túl a tanács további megszorításokat javasolt, még jobban csökken, mint a bizottság javasolta a kifizetések terén. Gyakorlatilag egy milliárdról van szó, ami egy súlyos összeg. A terv szerint 6,6% volt, most meg 3%-kal csökkentenek. A gond valóban ilyen rossz a végrehajtás? Valóban ilyen rossz a pénzek lehívásának helyzete? Ha megnézzük a költségvetés végrehajtásának számadatait két hónappal ezelőtt, június 14-én, három hónappal ezelőtt, gyakorlatilag fél év, a fél évkor, gyakorlatilag azt látjuk, hogy a regionális, az ERFA esetén tény és igaz, nem, az ESA esetén valóban a regionális versenyképességi dimenziót csak 14%-ig teljesítették, míg a konvergencia dimenzió 44%-ban teljesült. De legalábbis az ESZA esetén tehát az adatok azt, most, hogy azt mutatják, hogy fél évkor, ez évben azok a tagállamok, amelyek az esza val esza t hajtják végre, és annak a regionális fejlesztés részét rosszul hajtják végre, és a, taná- a bizottság úgy gondolja, hogy úgy tűnik, hogy nem képesek jövőre utolérni magukat. Mert tavaly ugyanez volt a, a helyzet, úgy 14, 13 százalék volt az év ugyanezen pontján. Ám az ERFA esetén nem ez a helyzet. Így módon a konvergencia 37 százalokán áll, regionális meg 31 százalékon, tehát nagyon kicsi a különbség. Ennél fogva ha a tanács a regionális versenyképességből tovább nyír, akkor, akkor nem tudom, hogy milyen adatbázis alapján indokolja ezt. És még egy utolsó gondolat, ha megnézzük a számokat, tudom, lesznek, lesznek még javaslatok, de nem, ezeket most nem taglalom. Csak egy kérdés van, ha elemezzük a különbségeket a tagállamok között, a, a alapok lehívása az abszorpció tekintetében. Látod, hogy nagyon nagy széttartás van most is. Az ERFA területén 3,4-szer jobb a legjobb, mint a legrosszabb tagállam. 41% van az átlag alatt, és ha az régi meg új tagállamok között nézzük, akkor nagyjából ugyanezt a problémát látjuk. Egyes államok két és félszer rosszabbak, mint a legjobbak, és a régi, a régi 15 tagállam körében háromszoros a különbség a legjobb meg a legrosszabb között. A kérdés tehát volt a kép nem más, mint hogy látnunk kell van egy, van valóban probléma az abszor- abszorpciós kapacitással, de nagyon tartok attól, hogyha egy mindenki számára egy kritérium alapján fűnyíró elv szerint takarítunk meg, mert a régi meg az új tagállamok körében is vannak jól teljesítő, meg rossz teljesítők végül nem lesz könnyű ketté választani a csoportokat. Aki a csak azt mondja, nem képes, nem lesznek képesek lehívni összegeket, ám csökkentsünk. Mert én a regionális szakbizottság tagja vagyok, találkoztam a, a DG regiben dolgozó tisztviselők, és azt mondják, hogy egyes államok kiválóan működnek, nagyszerűen hagyják végre az alapot, ha gond van, akkor csak a válság miatt, és pusztán a, a társfinanszírozás miatt. Na és persze a kettes fejezetben a, a vidékfejlesztés. De csak a társfinanszírozás miatt vannak gondok, mondják sokan. Tehát a kétségémet szeretném kifejezni, vagy további tájékoztást kérek, hogy van jó üzenete ez most. Tehát, hogy tehát a fűnyíró elv szerint ugye levágjuk a fél fejét annak, aki magasabbra nőtt, aki meg lemmal, az meg nem is érinti mindez. Köszönöm, kedves kolléga. Köszönöm a nagyon pontos munkát, amit végzett, amikor a felvevő képességre vonatkozó kapacitásokat vizsgálta, különösen a struktúrális alapok és a kohéziós alapok szempontjából. Ez nagyon fontos. Anjensen következik. Köszönöm, elnök úr. És köszönet Bálzáni asszonynak is a jó és komoly munkáért megpróbálta összehozni a dolgokat. Megállapodtunk abban is, hogy az itert kihagyjuk most a vitából. Fontos ez az ügy, és lesz hatása a 2012-es költségvetésre. Az én frakcióm támogatja az ITER projektet, nem ellenezzük, azt akarjuk, hogy végrehajtsák, de nem a hetedik keretprogram rovására. Tehát nem a kutatásról kell átcsoportosítani az forrásokat, és valamilyen megoldást a költségvetési tárgyásokon kívül kell majd találnunk. Remélhetőleg a, például az idei mezőgazdasági költségvetésből marad fenn olyan forrás, amit át tudunk csoportosítani, de majd meglátjuk. A többi területet illetően az 1A ponttal kapcsolatban az 1A alfejezetre néhány módosítót benyújtott a frakció ezek nem csak a költségvetés tervezetet állítják vissza, hanem még ennél ezen túl is mennek. Az új ügynökségekre gondolok a pénzügyi ágazatban. Komolyan hiszük azt, hogy van rájuk szükség. Vannak olyan rosszul végrehajtott kutatási sorok is, amelyeket érintenek a módosítóink, bár vannak nagyon jól teljesítő projektek is, és az energiát is érintik a módosítóink. Ez azt jelenti, hogy ha a plafonon túl kell lépnünk, akkor legyen, legalább lesz egy alkupozíciónk. Nagyon komoly prioritásaink vannak a frakciónknak, nagyon fontos például az, hogy Palesztinával kapcsolatban jó megoldásra jussunk. Ahogy a bizottság javaslatában is láttuk, ő nekik a rugalmassági eszközt fel kellett használniuk, és azt hiszem, hogy nekünk is ezt kéne tennünk. Az agrár költségvetéssel kapcsolatban a tanács nagy bölcsességében Yes. az elszámolással valamilyen furcsát csinált, hiszen nekik csak egy szám lebeg a szemük előtt. Ez pedig a kifizetésekre vonatkozó összeg. És nem tudnak igazi csökkentéseket elérni, hiszen nehéz elérni azt a kifizetési számot, amit ők szeretnének, de biztos vagyok benne, hogy a költségvetésen, ha csökkentenünk kell azt valami, illetve a mezőgazdasági költségvetésen ha csökkentenünk kell, ezt okosabban kell tenni. És a jelenlegi agrárpolitikákkal ezt nehéz megoldani, hiszen az egységes támogatási rendszer felülvizsgálatára az elkövetkezendő években szükség lesz. Aztán amik, azok a források, amelyeket Lavia úr említett a, a, a szegények számára, akiknek kételt lehet osztani, ez már nem legális. Az én frakció megosztott ezzel kapcsolatban. Szerintem, személy szerint az a véleményem, hogy az Európai Uniónak ezt nem kéne csinálnia. És egy kis munkát kéne végeznünk, persze ez a szociális ügyek területére tartozik, a szociális politikákat nem a mezőgazdasági költségvetés terhére kellene végezni, és ráadásul most már nincs az a rengeteg marhahús parlagon, ami régen a rendelkezésünkre állt. Persze ez azt jelenti, hogy ebben a sorban kevesebb pénz marad. Kodmanis úr megemlítette a végrehajtás és a felhasználás, illetve a felvevő képesség kérdését az 1B-ben. Igaz, hogy itt is azt látjuk, hogy a tanács csökkentette az összegeket, Azért, mert egy bizonyos kifizetési számot szeretnének elérni. Balzani asszony említette, hogy a nyár előtt nyár előtti szövegben, amiben megállapodtunk, a parlament többsége azt mondta, hogy nem kéne elfogadnunk egy ilyen csökkentést. De azt kell mondanom, hogy a frakcióm egy kicsit más véleményen volt. Mi azt szerettük volna, hogyha a tavalyi többletet felhasználhatjuk, úgy, hogy alacsonyabb legyen a növelés. Hogyha a tanács alacsonyabb emelést akar, akkor legyen. De sajnos a tavalyi többletet nem használhatjuk föl, de akkor azt mondom, hogy ott van a jövő évi többlet. Mindig azt látjuk, hogy nem költjük el az összes alapot, különösen a struktúrális alapok esetében mindig lesz többlet, és ezért szerintem érdemes megfontolni ezt a gondolatot. Nem azért, mert azt szeretnénk, hogy legyenek olyan országok, akik veszítenek, és nem kapják meg azt a pénzt, amit megérdemelnek, hanem azért, mert hogyha egy projektet befejeznek, akkor jogosult az illető a kifizetésre, a pénzre, és hogyha nincs a sorban elég pénz, akkor a tanácsnak meg kell oldania, meg kell találnia azt a pénzt valahonnan máshol. És ebből is látszik, hogy mennyire buták a tanácsban, hogy egyetlen egy számhoz ragaszkodnak, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy jó, kapják meg. A frakciónk számára nagyon fontos, hogyha csökkentéseknek kell lenniük, akkor ez ne a kutatásból és a fejlesztésből menjen el, hanem jöjjön le onnan a pénz, ahol a tagállamok úgyis megkapják, mert úgyis joguk van hozzá. De a jelenlegi helyzetben ezt a politikát nagyon nevetségesen hajtják végre. A prioritásokkal kapcsolatban nagyon szigorúaknak kell lennünk a 2020-as célok tekintetében. Köszönöm, és most Mulder úr következik, mondja az elnök. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy csak a liberálisok beszélnek. Na jó, jönnek majd mások is. Szeretnék én is néhány szót hozzátenni a két előttem szóló kolléga gondolataihoz. Először is a kifizetések növelése. Abban az országban, ahonnan én jövök, kimondták azt, hogy az Európai Parlament az felelőtlen, és a bizottság is, és az, hogy a több mint 4%-os költségvetés növekedés legyen, az lehetetlen akkor, amikor különösen minden tagállamban azt tapasztaljuk, hogy csökkenteni kell a nemzeti költségvetést. A korábbi kötelezettségvállalásoknak a köte- következménye azonban ez, amit ezek a tagállamok jóvá hagytak. Ez egy végtelen vita, de nem lehetséges az, hogy az Európai Unió a beszállítóit ne fizesse ki. Felelősnek kell lennünk, és a kifizetések tekintetében ezt tartom szem előtt. A kötelezettségvállalások tekintetében azt hiszem, hogy az egyik gyenge pont az, hogy több mint 200 milliárdos fennálló köte ralunk van, és szeretnék ezzel kapcsolatban világosan látni. Tudom, hogy ez jogi szempontból fontos, de nehéz elmagyarázni azt, hogy növekedjenek a kötelezettségvállalások, és közben a RAL, az a kohéziós alapok éves költségvetésének a szintjére rúgjon. Ezért Ann Jensen és én azt javaslom, hogy tartalékba helyezzük a kötelezettségvállalások 10%-át, tartalékba, ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy a kötelezettségvállásainkat nem teljesítjük, hanem csak az, hogy tartalékba tesszük őket. És utána nézzük meg azt, hogy ez a rá lesz, hogy lehet mindig ilyen magas. És a bizottságnak pontos számokat kell majd benyújtaniuk nekünk, meg Godmani szúrnak is, látni akarjuk, hogy mi a helyzet, mi az M plusz két szabály, meg az M plusz háromnak az eredménye, mi a következményük ezeknek, és mi a probléma pontosan. Ez jó jel lenne a közvélemény felé is, azt mutatnánk, hogy komolyan megvizsgáljuk a kötelezettségvállalásainkat, és a következő évben pedig ezt a tartalékot vagy felszabadítjuk, vagy pedig kiegészítő vagy pótköltségvetést kérünk, és úgy teljesítjük a kötelezettségvállalásainkat. Én legalábbis nehéznek találom azt, azokat a kötelezettségvállalásokat elmagyarázzam otthon, akkor, amikor marad rengeteg pénz, amit nem tudunk elkölteni. Köszönöm, kedves Ján, Bogen úr következik. Uh, Köszönöm, az első dolog, amit be kell látnunk, hogy nagyon nehéz tárgyalások előtt állunk, jól tudjuk, a tanács a 2,0 5%-os növekményben állapodott meg, egyes tagállamok meg odáig sem akarnak menni. Azt is tudjuk, hogy vannak tagállamok, amelyek keményen fognak harcolni, és belpolitikai ügyet is csinálnak belőle, abból, hogy szembeszállnak az Európai Parlament leszám kapcsán. Azt is körültőként figyelik majd, ami az úgynevezett off-book javaslata a bizottságnak, és egyes tagállamok azt mondják, hogy a bizottság által javasolt növekmény igazából nem 5% hanem 10%-hoz van közelebb a, a könyvételen kívüli tételek miatt. És ez is ö, a vitatárgya lesz a tanásban. Mindezek fényében azonban mi továbbra is ambiciózusak kell legyünk mondandónkban, különösen azon címsorokra vonatkozóan, amelyek a foglalkoztás bővítést, a gazdasági növekedést támadják. Strukturális alapok, kutatás, fejlesztés, infrastruktúrális alapok tartoznak ide, mindezek fontosak, tehát azért is, mert a növekedéshez, munkahelyteremtéshez járulnak hozzá. Ezért a jelentéstevő által változó stratégiát támogatom, mi szerint meg kell találni az egy a címsorban levő tételek emelését, a jövő szempontjából fontos ez. Ugyanakkor az egybét is meg kell védenünk, és itt eltér véleményem a liberális kollégiáktól. A, a strukturális alapok közös politika tekintetében lehetnek ugyan ügyek, bajok a, a végrehajtással, de sok esetben csak most a program végén kerül lokációra és lehívásra a pénz. Például Velszben, hazámban tudjuk 80%-a a strukturális alapoknak lehozta, allokációra került, úgyhogy nagy hiba volna a struktúrális alapok és a, a kohéziós politika területén csökkenteni a kifizetéseket. Ha kell megtakarítani, akkor, akkor tegyük olyan helyeken, ahol nem járul hozzá a foglalkoztatás bővítéshez. Az, a hetes kutatási keretprogramot meg az ITER-t e is meg kell védenünk. A hetes kutatási keretprogram nem tárgyalás eh, alapja. A tanácsról csak a finanszírozásban levő jövőbeli hézagok kitöltéséről szeretnénk vitázni. Még egy szó a rugalmasságról. Emlékeznek arra, hogy tavaly hatalmas vita és eh, vitatkozás folyt a tanácssal a, a költségvetésbe vitt rugalmasság tekintetében eh, a contingency reserve volt a mi célunk, de más rugalmassági eszközök például, maga a rugalmassági eszköz is vizsgálattárgya lehet. Sokkal nagyobb mértékű rugalmassági eszközre volna szükség, és ez az egész költségvetés rugalmasságát növelni, ezt követeltük. A tanács a rugalmasság többi elemében nem értett ugyan velünk egyet, de az eszközben ügyében jobban egyetértett velünk, úgyhogy ez, ez ementén lehetne tovább tárgyalni velük. Merci, monsieur cher collègue. Göran Köszönöm szépen, Göran Fem következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, köszönettel tartozunk a jelentéstevőnek, érdekes, jó javaslattal rukkolt elő, és az is nagyon jó, hogy opciókat vázolt, nem pedig egyetlen irányvonalat. Azt hiszem, hogy szakbizottságban valóban meg kell vitatni, hogy melyik opciót választjuk. Annak is nagyon örülök, hogy nagyon hasonló elemzés készült, bár vannak eltérések a frakciók között, de mégis nagyjából egyezik a véleményünk, mindannyian szelektív álláspontot képviselünk, és tudjuk, hogy nem lehet mindent növelni, senki nem akar igazából nem akarja teljes mértékben átvariálni az egész keretet, mindannyian a rugalmassági eszközhöz akarunk ragaszkodni, ugyanabba az irányba haladunk, ugyanaz a prioritásunk az 1A és a 4-es címsor, tehát igazából közel állnak egymáshoz a véleményeink, a különbség igazából az ambíció szintjében rejlik, hogy egy kicsit óvatosabban járjunk el, ahogyan azt a jelentéstevő is javasolta, vagy pedig ambíciózusabbak legyünk, mind az egyen, mind pedig a négy, négyes címsorban. Ez a legfőbb különbség, és természetesen egyes költségvetési sorokban lehetnek különbségek, például a prioritások területén, bár a nagyok, az élet tartó tanulás, Palesztina, a szomszédsági politika például négyesben nagyjából megegyezik a frakciók között. Tehát, ahogy mondtam, viszonylag közel állnak az álláspontjaink. Mi is a különbség? Az a javaslatom, hogy inkább az ambiciózusabb opciós, opciókat válasszuk, mint az egyen, mint pedig a négyes kategóriában. Először is ez egy politikai kérdés. Nagyon fontos az, hogy további kifizetéseket eszközöljünk, különösen a foglalkozással kapcsolatos politikák területén. Rendkívül fontos ez Európa gazdasága számára, és be kell mutatnunk, demonstrálnunk kell, hogy az Európai Uniós költségvetése fontos, a gazdaság számára az állampolgárok részére fontos, tehát hogy ambiciózusak legyünk, hiszen a jövő gazdaságába, a növekedésbe, az álláshelyekbe szeretnénk beruházni. Tehát ez az egyik legfontosabb oka ennek és persze a szomszédsági politika, illetve a palesztin is rendkívül fontos a négyes kategóriában. Másrészt azonban a politikai érv mellett van egy taktikai érv is, hiszen hogyha kevésbé ambiciózus opciót opcióval kezdjük, akkor megvan annak a kockázat, hogy végesen semmi nem lesz a kezünkben. Ha pedig ambiciózusabban indulunk, akkor a végén is marad még mez valami a kezünkben. Tehát szerintem ez tárgyalási taktikaként okosabb. Ezért az ambiciózusabb opciókat választottuk, mind az egyel, mind pedig a négyes kategóriában. Az ITER kapcsán nagyjából egyetértünk a stratégiában, azonban van egy kérdésem a bizottsághoz, illetve esetleg a jelentéstevőhöz is. Tudjuk, hogy a kifizetések kérdése rendkívül fontos, és nagyon is kényes a tagállamok számára. A bizottság hogyan kívánja kezelni azt a javaslatát, hogy jó pársutós alap kifizetését előre hozza a leginkább sérülékeny országok számára, azon országok számára, akik pénzügyi segélyt kaptak a pénzügyi stabilitási eszközből, van egy olyan javaslat Barózó úr, illetve a bizottság részéről, hogy a kifizetéseket előre kellene hozni. Itt mintegy 3 milliárd euróról beszélünk, ezeket előrehoznák 2012-re, mind a fejlesztési alapból, kohéziós alapból, a regionális fejlesztési alapból, illetve kisebb mértékben a halászati alapból is. Hogyan akarják ezt kezelni, hogyan akarják ezt meg hogyan akarják ezt eszközölni, esetleg módosítják a költségvetést, vagy pedig hogy lesz ez? Hiszen ha már az eddig javasolt kifizetésekhez hozzáteszik, akkor ugye ez gondot okoz, hiszen majdnem 3 milliárd pluszról beszélünk 2012-ben kifizetések területén, ez pedig a kifizetések szintjét mintegy 2,5%-kal megemeli, ez politikai szempontból rendkívül ellentmondásos. Hogyha esetleg a bizottság választ tudna adni erre a kérdésre, az engem nagyon érdekelne, hiszen ez teljesítenie a összképet. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság itt van-e, és tud-e azonnal válaszolni erre a kérdésre. Igen, tessék magadom. Merci, monsieur le président. So... Köszönöm, elnök úr. A javaslat hatását illetően a társfinanszírozás súlyát akarta az Európai Bizottság növelni. A javaslatnak a az elképzelés szerint egy önkéntesség lesz erre jellemző a tagállamok részéről, tehát a tagállamoknak van lehetősége, hogy döntsenek, hogy ezeket a lehetőségeket ki akarják-e aknázni, illetve hogy mennyit, szeret, mennyit kérnek. A lehetséges maximum hatás a kifizetésekre nagyjából 2,5 milliárd 2012-re éves szinten. Tehát ez a kérések, az igényektől függ. Jelen pillanatban most nem ez a pillanat a bizottság szerint a további kifizetések kérésére, és van egy megállapodás szerűség is, hogy egészen mostanáig a közös nyilatkozatok a kifizetésekről, különösen az 1B címsor tekintetében hogyha ezek esetében további kifizetésre volt szükség az év során, akkor van lehetőség arra, hogy egy költségvetés módosítással a kifizetések növelését kérjék. Eddig azt láthattuk, hogy az, ennek a közös nyilatkozatnak a szellemét tesztelik a felek, 2011-ben látni fogjuk azt, hogy a megvalósítás hogyan zajlik. És a többi kérdésre válaszolva, a kohéziós politika és a kutatásra vonatkozó erőfeszítések is megfelelően a tervek szerint zajlanak, nincs alul végrehajtás. Most vizsgáljuk a kifizetési kérelmeket a teljes címsoron belül, és ennek az elszámolása nem sokára meg fog születni, a kiigazításokra vonatkozó javaslatok fogják ezt követni, és utána meglátjuk azt, hogy 2011-ben a rendelkezésre álló kifizetési előirányzataink erre elegendőek, vagy nem. Köszönöm szépen, Jörán! Csak egy gyors reflexió erre a válaszra. Először is ezek a közös nyilatkozatok nem voltak túl sikeresek, ha egészen őszinte lehetek. Úgyhogy ez nem nyugtat meg engem. Nem érzem azt, hogy így majd a szükséges kifizetéseket rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ez egy elég gyenge eszköz. Hogyha az a célunk, hogy két és fél, három milliárd közötti extra kifizetést produkálunk, hát akkor ez politikailag őszintén rendkívül fontos ezekben az országokban, Portugáliában, Görögországban, Írországban rendkívül fontos, hogy további gazdasági forrásokat szabadítsunk fel. De hogyha a bizottság a politikai megoldást fenntartja arra, hogy majd valamikor megtaláljuk ezeknek a forrását, hát szerintem ez egy kicsit gyenge. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk erre az igazi megoldást. Elnök, köszönöm. Én is egy további kérdést tennék ehhez hozzá. Az jó, hogyha felgyorsítjuk a kifizetéseket, de hogyha sikerül ez, például az első hat hónapon, hónapban, akkor felgyorsítjuk a kifizetéseket ezek felé az országok felé, majd utána minden megáll. Kétlem azt, hogy van olyan kapacitásunk, amivel ezeket a nagyon finom programokat megfelelően tudjuk irányítani, úgy, hogy ezeknek elérjék a céljukat. Azért csatlakozom Jöránhoz és hangsúlyozom azt, hogy mindannyiunkat nagyon érdekelt Barózó elnök úr javaslat, ami jó pillanatban érkezett, egy ötlet volt, de hogyha konkrétan akarjuk nyomon követni azt, amit mondott, akkor azt szeretnénk látni, hogy biztonságosabb legyen ez a rendszer, és egy olyan formula alakuljon ki a közös levél nyomán, illetve ez a közös nyilatkozat, amit tavaly tapasztaltunk, ez nem volt nagyon eredményes. Egy nagyon rövid kommentár, a regionális bizottságban Hart biztossal eszmét cseréltünk, és a görög és más országbeli kollégák feltették ezt a kérdést a regionális politikákért felelős biztosnak. Hogy lehetne azt, hogy most adnak nekünk pénzt, de a válasz az nagyon kitérő volt, azt mondta, hogy jó, hát akkor meg kell nézni a többi projektet, hiszen több pénzt nem fognak kapni. És hogyha azt akarják, hogy a társfinanszírozás eredményeképpen korábban kapjanak meg pénzt, akkor az összes projektet át kell strukturálni. És ez nagyon problematikus. Én is azt gondolom, hogy kicsit veszélyes a javaslatokat tenni, és azt mondani, hogy két-három milliárdot át utalnak különben, hogyha társfinanszírozásnál maradunk, akkor kell, hogy legyen egy garancialevél a költségvetési hatóságoktól, azokból a tagállamokból, akiknek ezt a pénzt adták, hogy fogják biztosítani a társfinanszírozást. Különben ezek nem kifizetett előirányzatok lesznek. Nagyon ambiciózusnak tűnik ez a javaslat, de szerintem az költségvetési fegyelem szempontjából rendkívül veszélyes. Köszönöm, meghallgattuk a különböző véleményeket, egy, mondok, egy mondattal szeretném ezt kiegészíteni. Az itt erről már beszéltünk, a koordinátorokkal, és még fogunk is. Két különböző dologról van szó. Egyrészt ott van a számok kérdése, hogy mennyiben fogjuk finanszírozni normális keretek között 2012-ben az ITER-programot, és fontos, hogy ez, ebben a kérdésben határozott döntést hozzuk. Emellett még mindig előttünk van egy javaslat, ami a jelenlegi többéves pénzügyi keret eh, reformjára vonatkozik, a bizottság részéről, amely további finanszírozást jelent. És ugye emlékszünk, ez volt a, a tárgyalási témánk a múlt év végén, és nem, talál, nem egyeztünk meg ebben. Ez pedig azt jelenti, hogy vissza kell erre a térni erre a kérdésre ősszel. A lengyel elnökségnek az volt a célja, hogy a tanács új megállapodásra jusson ebben a többlet költségben, az ITER többlet finanszírozásában, és esetleg úgy, hogy a pénzügyi kereteket változtatja. Azt mondtuk a tanácsnak, hogy ez milyen, elmondtuk, hogy ez milyen kockázattal jár, hiszen így összekeverik a következő évi költségvetés vitáját, tehát a 12-es év költségvetésének vitáját az ITER finanszírozásának témájával. Mind a kettő fontos számunkra, ahogyan azt a szóvivők is ahogyan arra a szóvivők is emlékeznek, tehát fontos számunkra, hogy a két dolog, a két tárgyalási sorozat egymással összeütközön. Itt nyilvánosan elmondom a tanácsnak is, illetve a bizottságnak is, hogy kérem, ne hozzanak minket olyan helyzetbe, hogy november 8-án az egyeztetés első napján két témánk van, egyik az ITER kiegészítő finanszírozása, illetve a 2012-es költségvetés, mert akkor ez túl nagy, túl kemény dió lesz számunkra. Nagyon kérem, hogy legyen két különböző tárgyalás két külön tárgyalás ebben a két külön témában. És végül még egy utolsó megjegyzésem a jelentéstevőnk kéri általam, hogy minden képviselő segítse őt a módosító javaslatok kapcsán. a negatív prioritásokkal kapcsolatban. A más költségvetéssel foglalkozó bizottságok is el kell, hogy végezzék a munkáját, munkájukat, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság számadatai véglegesedjenek. Hogyha valóban komolyan akarjuk venni a saját munkánkat, akkor fontos, hogy az 1A és a 4-es kategóriában a küszöböt ne haladjuk meg, vagy legalábbis ne túlságosan nagy mértékben, tehát a rugalmassági eszközt észszerűen használjuk. Ugyanakkor, hogyha prioritásokat akarunk kijelölni, akkor akkor bátornak kell lennünk, és azt kell mondani, hogy többlet összeget teszünk erre és erre a témára, például Palesztinára, de ezt innen is ebből a témából vesszük el. Tehát ezt kéri a jelentéstevő, hogy a negatív prioritásokkal segítsük őt. Ez nagyon fontos a minősített többség elérése céljából, tehát fontos, hogy a szakbizottság ezt átgondolja. Jelentéstevő zárszóra megadhatom a szót. Grazie per tutti gli interventi, credo che abbiamo veramente discusso. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, a megjegyzését. Azt hiszem, hogy mélyreható és nagyon hasznos vitát folytattunk, és ön is elmondta elnök úr, most szükségem van a, erre az inputra, hogy az 1A és a 4-es kategóriában lezárhassam a javaslatot. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönettel tartozunk a jelentéstevőnek, és akkor nézzük. Azt hiszem, kimerítettük a napi rendünket. Inge Gresten nem tudott eljönni, most ezért azt javaslom, hogy ezzel zárjuk le a mai ülésünket, de Strasbourgban hétfőn 19 órakor találkozunk egy két és fél órás szavazásra, hozzanak enni és inni valót, és ezen kívül természetesen a szavazókártyájukat is, valamint a jó humorukat se hagyják otthon, hiszen két és fél órán keresztül fogunk szavazni, a pénzügyi szabályozás